Európai Unió akár kereshet is, hogyha sikerül az egészséges életmód elveit exportálnunk, az nagyon hasznos lehet, hiszen az európai lakosságnak a fele már 50-et meghaladta, a többi fele pedig szeretné megélni az 50-et. Nem biztos, hogy föltétlen biosz van szükség, de friss zöldségekre, zsimesakra van szükség, ami az európai húsokat illeti ott pedig nyilván csökkentenünk kell eh, az eh, eh, átmenő forgalmat, különösen az ingázó munkaerő által kiváltott energiapazarlást, illetve szennyezést. Jó lenne például, hogyha az Európai Parlament lehetővé tenné, hogy az ülések csak Brüsszelben lennének, akkor kevesebbet kéne utaznunk. Grappin asszony, köszönöm szépen. Biztos úr, természetesen szükségünk van a klímasemlegesség elérésére, ezt már a Párizsi megállapodás elhatározta. Örülök a bizottság és a parlament nevében, hogy kialakítunk egy ilyen átmeneti átmenet alapját, és méltányos is ez az alap. Jó lenne, hogyha Timmermans úr kifejtene néhány dolgot, mert a Juncker időszakban az a tapasztalatunk alakult ki, hogy nem mindig a legjobbak voltak a szándékok, és bizonyos tagállamok nem voltak képesek a projektben adminisztrációs kapacitások hiány részt venni. Fontos tehát a megújuló energiákba beruházni, ezeket nem lehet hátrányosan meg különböztetni, és végre el kell érnünk a szénmentességet más területeken is. Szeretném elmondani, hogy nem szabad elfelejtkeznünk arról sem, hogy az adott tagállam milyen kontextusban van, és milyen energiamixtúrát alkalmaz. Ezt megfelelően kell szubvencionálni, elnök. Ezzel a spontán hozzászólások végére jutottunk. Itt 50 kezdeményezésre számíthatunk a bizottság részéről a következő időszakban. Minden egyes plenáris héten lesz egy vita ezen témával kapcsolatosan, ahol különféle szempontokat fel lehet majd még vetni. Végezetül szeretném megadni a szót a bizottság alelnökének. Először Timmermans úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden, hogyha nem korlátozzuk a hőmérséklet növekedést másfél fokig, akkor nem leszünk urai a saját sorsunknak, elveszítjük az ellenérzést, ellenőrzést, az emberiségre a, ennek a hatása, következménye katasztrofális lesz. Hogyha nem mi irányítjuk a negyedik ipari forradalmat, ami éppen most történik, akkor mások fogják azt irányítani. Sokan nagyot nyernek majd, nagyon sokan viszont veszíteni fognak. Nos, ez van a falra írva tehát háromféle módon lehet erre reagálni, vagy nem teszünk semmit, és folytatjuk, amit eddig csináltunk. Úgy tűnik, hogy vannak ennek is támogatói. Itt vagy félelemből elbújunk az ágy alá, ezt sem javaslom, vagy pedig fellépünk. Az Európai Bizottság ezt találta ki a zöld megállapodás formájában, és ezt akarja végrehajtani a méltányos átállási alappal. Persze ez nem elég, önöknek igazuk van, nagyobb erőfeszítésekre van szükség, de a jó irányba megtett helyes lépésről van szó, és minden út az első lépéssel kezdődik. Nyilván elkezdjük majd megbeszélni az elkövetkezendő hónapokban, ennek az összetevőit önökkel azért, hogy eltaláljuk a megoldást. Én külön szeretném megköszönni Buzek úrnak ezt a javaslatot. Az ő ötlete volt, és talán megengedi, hogy azt mondjam, hogy emlékeztetnék arra, hogy egy évvel ezelőtt Pavel Adamovics barátom, egy bátor polgármesteres, egy gyilkosság áldozatául, ő a párbeszéd és a nyitottság híve volt, és mindenképpen szerettem volna az ő nevét itt megemlíteni, nem szabad, hogy megfeledkezzünk róla. Én Szénbányászok unokája vagyok, ez igaz, de tudom, hogy lejár az ideje a szénnek. Nincs jövő a szénben. És hogyha ezt a valóságot valaki ignorálni akarja, akkor persze támogathatja a szénbányákat még évekig hatalmas költséggel, de akkor hogy fogja megmagyarázni azoknak, akik megszenvedik a rossz levegő minőséget, hogyan fogják elmagyarázni, hogy 400 ezeren halnak meg a rossz levegő minőség miatt Európában túl korán és tényleg úgy gondolják, hogy a gyerekeink és az unokáink szénbányában akarnak majd dolgozni. Szerintem máshol. És ebben is segíthet a méltányos átállási alap azokban a régiókban, amelyek akkor már nem szénbányász régiók lesznek. Erről szól az, amit mi tenni szeretnénk. És hogyha ezt az írást a falon mi teljesen ignoráljuk, ez nem egy opció, ezt a brit kormány sem fogja megtenni, tenni. Biztos vagyok benne, hogy egyszer majd a brit kormány e, és az Európai Unió együtt kéz a kézbe fognak dolgozni, hogy a zöld megállapodás megvalósuljon. Köszönöm. Köszönöm Timmermans úr. Domrovskis alelnök úr következik. Uh, Mr. Chair. Elnök úr, képviselők, először is szeretnék köszönetet mondani ezért az igen élénk és számomra inspiráló vitáért. Úgy gondolom, hogy ugyanez a célunk, ugyanúgy érezzük, hogy sürgős ügyekről van szó, és ugyanazok az ambíciózink a gazdasági átállással kapcsolatban, nevezetesen, hogy ezek inkluzívak és igazságosak, méltányosak legyenek. A célokat meghatároztuk, most együtt kell dolgoznunk azért, hogy zöld és szociálisan fenntartható európai gazdaságot teremtsünk. Azonban ezt nem tudjuk megtenni egyedül mi, továbbra e, is e, az a lehetőség a kezünkben van, hogy a politikákat irányítsuk, kézben tartsuk, azonban a polgároknak e, és a szociális partnereknek együtt kell velünk ebben működni. Fontos, hogy rendelkezésünkre legyen a megfelelő műszaki, technikai szakértelem a projektek lebonyolításához, és természetesen vissza kell térnünk számos olyan kérdésre is, amelyeket ma felvetettek, különösen például ennek a zöld átállásnak az általános európai gazdasági hatásai, illetve azt a kérdés, hogy ezek az alapok elégségesek lesznek ezeknek a hatásoknak a kiegyensúlyozására. A tanulmányaink mérsékelten pozitív gazdasági összhatást terveznek, mutatnak Valóban lesznek olyan munkahelyek, amelyek eltűnnek, eh, mint például Lengyelországban, azonban a zöld gazdaság nagyon sok új munkahelyet fog teremteni. A feladatunk tehát az, hogy ezt a lehetőséget megragadjuk, ugyanakkor támogassuk az embereket és a régiókat, azokat, amelyeket leginkább érint ez az átváltás, ezért van szükség az, a méltányos átállási eh, mechanizmusra és méltányos átállási alapra. Eh, többször elhangzott, hogy egy, ezt az alapot friss pénzként javasoljuk a jelenlegi több éves pénzügyi keret forrásain kívüli, ahhoz pluszként jövő pénzekre gondoltunk. Úgyhogy kérem, hogy dolgozzunk együtt azon, hogy mindezt valóságát tegyük. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk a vitát erről a napirendi pontról, és most megyünk tovább a napirend szerint. A következő pont a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata lesz. A helyzet közelmúltban történt eszkalálódását követően kialakult helyzet Iránban és Irakban. Kérünk, várjunk egy kicsit, amíg helyet cserélnek. Borel úr elfoglalja a helyét. És akkor most megadom a szót az alelnök úrnak, öné a szót, tessék, köszönöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek azt, hogy napirendre vették a helyzetet ebben a két országban, illetve a régióban. Nem understatement azt mondani, hogy ez a helyzet az elmúlt évek eredményeit lenullázhatja, és emberek millióinak sorsát befolyásolhatja. Egy dolgot nagyon egyértelműen ki akarok itt a vita elején fejezni. Én főképviselőként és az Európai Unió is elkötelezett amellett, hogy az iraki eh, erőszak hullámot leállítsuk, mielőtt az még teljesen elszabadul. Ezért is hívtam össze pénteken egy rendkívüli külügyminiszteri értekezletet, hamarabb visszatérve Brüsszelbe mint terveztem, ahol is megállapodtunk arról, hogy minden diplomáciai erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a deeszkalációt e- elősegítsük, a politikai dialógust előmozdítsuk és politikai megoldást keressünk. Gyakorlatilag ezek a tanácsi következtetések szavai a tanács elnöke és az Európai Bizottság elnöke is teljes mértékben részt vesznek a deeszkalációs erőfeszítésekben, és ez rendjén is van így. Elnök úr, tisztelt képviselők, az elmúlt időszakban, tavaly óta láttuk, hogy nő a feszültség Irakban. Ennek legsúlyosabb incidense az volt, hogy megölték amerikai drónok Szulajmáni eh, tábornokot, iráni tábornokot, Eh, illetve erre válaszolt eh, Irán, bár ott nem sérült meg senki. Úgy tűnhet, minthogyha az eszkalációs veszély elhárult volna. Én mégis úgy gondolom, hogy aktívan kell folytatnunk azt, hogy óvatosságra és visszafogottságra intjük az összes résztvevő felet, e, az Egyesült Államokat is, Törökországot, Oroszországot, Iránt, Irakot. Mindenki, aki ott befolyással bír, a befolyását a jóra használja, és e, egy e, nyugalmat érjünk el. Miért aggódunk ennyire a válság miatt? És milyen módon befolyásolhatja ez a régiót. A jelenlegi helyzet Irák, Irakban ahhoz vezethet, hogy egy eszkalációval megrendül a béke, és eh, a Daesh ellen erélt eredmények semmivé válnak, veszélyes eh, következmények lehetnek. A Daesh újraéledése, az iszlám állam újraéletése katasztrofális lehet és ez még egy menekült hullámot is kiválthat. Ezt minden áron el kell kerülnünk. Ennek érdekében a Daesh ellen elért közös sikert meg kell őriznünk. Elterelheti a ezek a fejlemények elterelhetik a figyelmet azokról a reformokról, amelyekben amelyek Irakban szükségesek, például, hogy felálljon egy végleges kormány, hiszen most még mindig csak ügyvezető kormány van, illetve fellépjenek a korrupció ellen. Mi már Irak stabilitásába elég sok erőforrást fektettünk. Egy 1,2 milliárd eurót 2014 óta, ebben benne volt humanitárius támogatás, a belső menekültek megtámogatása, felszabadított területek újjáépítése, ágazati reform, eh, illetve EU támogatási missziók finanszírozása, valamint a munkahelyteremtés és a jó kormányzás elősegítése. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy támogatásunkkal a legitim módon követelt reformokat végrehajtják, különös tekintettel azokra a globális kötelezettségvállalásokra, amelyeket Kuwaitban 2018-ban vállaltak a rekonstrukció, az újjáépítési kon, kon, konferencián. Az EU teljesíti saját vállalásait, további 400 milliót mozgósítottunk az elmúlt két évben eh, a kormányzás eh, minőségének javítása, illetve munkahelyteremtés céljából. Tisztelt képviselők, az iráni helyzet szintén bírja a figyelmünket. Volt egy sor tragikus incidens, az ukrán légitársaság gépének lelövése 176 halálos áldozattal. Ezek közül jó néhányan EU állampolgárok voltak. Irán most már vállalta a felelősséget, a szerencsétlenségért, és hogy január 11-én mondtam, ez egy sajnálatos tragédia volt, és én ismét együttérzésemről szeretném biztosítani a hozzátartozókat. Azt várjuk, hogy Irán együttműködik, és átlátható módon kivizsgálja az esetet. Ugyanezen a héten 59-en haltak meg Szulajmáni tábornok temetésén agyontaposták egymást, és január 9-én pedig 20 haltak meg egy buszbalesetben Teherán közelében. Az ő hozzátartozóiknak is szeretném részvétemet kifejezni. A jelenlegi feszült helyzetben különösen fontos, hogy mindent megtegyünk, kihasználjuk azokat az eszközöket, amelyek rendelkezésre állnak, és az iráni megállapodás továbbra is fontos marad. Az iráni atomalkú összeomlása csak újabb feszültséget hozhat. Képzeljék el, mi lenne a helyzet, hogyha Iránnak lenne atomfegyvere. És ezt elérték volna, az iráni atommegállapodás nélkül. Január 5-én Irán visszalépett. Ő már ötödik alkalommal a megállapodástól eh, fokozatosan visszalép. Ez eh, egy aggasztó fejlemény, de majd meg kell nézni, hogy az atomenergia ügynökség hogyan értékeli ezt. Koordinátoraként az iráni megállapodásnak minden érintettel kapcsolatban állok, és beszélünk a diplomáciai lehetőségekről, megpróbáljuk fenntartani a csoport egységét, ahogy hallották Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság külügyminiszterei a 36-os cikk, a vitarendezési mechanizmus cikk eh, beindítását kérték, mert úgy gondolják, hogy Irán nem teljesíti a feltételeket, eh, illetve vállalásokat, és itt erre az öt lépésre utaltak eh, a, amelyről az imént beszéltem. A vitarendezési mechanizmus reményeink szerint lehetőséget biztosít arra, hogy francia, német, brit felvetéseket rendezzük, aggályokat eloszlassák. Én folyamatosan kapcsolatban állok az érintettekkel. Itt szeretném aláhúzni azt, hogy a vitarendezési mechanizmus elsősorban egy olyan folyamat, amelynek célja, a megállapodás végrehajtásával kaló, kapcsolatos problémák kezelése. A vitarendezési mechanizmus tehát arra szolgál, hogy megáll, megoldást találjunk, és visszatérjünk a megállapodás teljesítéséhez. Nem szankciókról van most szó, ahogy azt újságok jelentették ma reggel. A megállapodásban továbbra is részes felek, továbbra is azt mondják, hogy fenn akarják tartani ezt a megállapodást, és én ezt az egységet meg akarom őrizni. A mi álláspontunk, az Európai Unió álláspontja világos. Enélkül, az alkú nélkül elveszne a, az atomfegyverek elterjedésének egyik gátja, a megállapodás hiánya további feszültséget hozna a régióban. Lejár az időm, elnök úr. Ennek a problémának van egy nagyobb regionális vonatkozása. Vannak törésvonalak a régióban, az iráni feszültségek máshol is okozhatnak Libanonban, Szíriában, Jemenben és máshol problémákat. Röviden, nagyon nagy a tét, Irak számára is, és az egész régió számára is, a világ számára, és számunkra. Hónapok óta az Európai Uniót megpróbálják jelentősebb szerep elvállalására bírni, mivel mi mindenféle tárgyalásban állunk, kapcsolatban vagyunk, tényleg mindegyikkel, ezért rólunk nem gondolják azt, hogy lennének valami fajta rejtett szándékaink, hátsó szándékaink. A partnerek úgy gondolják, hogy mi a párbeszéd pártján állunk, és a békés tárgyalásos vitarendezés pártján. Ahogy ezt már az elején említettem, múlt pénteken én egy rendkívüli külügyi tanácsot hívtam össze, és ezen a találkozón a de eszkalizáció és a visszafogottság mellett szólaltunk fel, illetve támogatásunkról biztosítottuk Irak egységét, területi egységét eh, és függetlenségét, és eh, aláhúztuk azt, hogy eh, továbbra is támogatni fogjuk a Irak stabilitását és újraépítését. Emellett közösen elköteleztük magunkat az iráni megállapodás, atommegállapodás mellett, amely úgy véljük, hogy a mi érdekünket, a régió érdekeit is szolgálja, így teremtve békét és biztonságot, és határozottan úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi válság fenntartható megoldása is csak regionális lehet, mi pedig továbbra is játsszuk azt a szerepet, amit az Európai Unió itt játszhat. A tanács és a bizottság erős felhatalmazásával én személy szerint is továbbra is folytatom a munkámat, mindenkivel folytatva a párbeszédet, mindenhova elutazva, ahova kell, és önökkel is Együttműködök azért, hogy egy, előmozdítsuk a biztonságot, békét a régióban. Az elmúlt események, veszélyes események ellenére köszönöm, hölgyeim és uraim, köszönöm elnök. Köszönjük, elnök úr, ezt az átfogó helyzetképet és be is vezetjük a vitát. Mihály Gálár kapszótársaként köszönöm. Elnök úr, alelnök úr, köszönjük a beszámolóját. Lényegében osztom azt. Az európaiaknak őszinte szereplőként még erősebben kell vállalniuk a szerepüket a régióban. Bagdad és Teheránban a feszültség megnövekedett, ugyanakkor mi nagyon sok partnerrel beszéltünk, kontaktust tartottunk. Az amerikai védelmi miniszter, Mark Esper egy tárgyas helyzet beszámolót adott az amerikai személyek és létesítmények fenyegetését illetően, és ehhez nincs hozzáfűzni valóm az iráki harcadés ellen nem fejeződött be. Egy működőképes államra van szükség, hogy ez ne legyen ez a régió Teheren marionettje. Üdvözölném, hogy az EU tagállamok a NATO-ban vagy bilaterálisan az iraki haderő támogatását folytatnák. Ebben az értelemben ön is ki kell, hogy aknázza Irakhoz fűződő kapcsolatait, és egy átfogó polgári újjáépítési segítséget kell hosszú távon biztosítani. Iránban az emberek az ukrán repülőgép lelövése miatt vannak felháborodva. Ez három nappal a választások előtt történt. Itt az EME 70 Kelet-Ukrajnában egy például szolgált az ügyek kezelésére. A legjobb az lenne, hogy az atom megállapodást elfogadnánk. Ugye itt a kifizetési mechanizmusokat is megfelelően kell kezelni, illetve a szankciókat, és így módon mindenképpen a megfelelő mechanizmus keretében megoldást találhatunk. Elnök, köszönöm Geller úr, Kati Píri asszony következik. Főképviselő úr, újra késztények elé állítanak bennünket, az amerikai kormányzat és Irán a világ biztonságával játszik, mi pedig az Európai Unió részéről biztonsági kockázatokkal állunk szemben. Szulajmáni tábornok kivégzése egy újabb amerikai provokáció volt azóta, hogy az Egyesült Államok kilépett az atomenergiai nukleáris megállapodásból. Ez rettenetes bizonytalanságot, instabilitást teremtett a térségben. A főképviselő célkitűzése, hogy megmentse ezt a megállapodást és stabilizálja a térséget nagyon fontos. Ez még fontosabb azóta, hogy ma beindították a vitarendezési eljárást. Azonban a jelenlegi amerikai kormányzat hozzáállása kétséges, kérdéses. Úgy gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy, hogy érdemi vitát folytassunk az Európai Unió stratégiai függetlenségével kapcsolatban, önállóságával kapcsolatban. Természetesen a nemzetközi, lelőtt nemzetközi járat áldozatainak hozzátartozói felé gyászunkat és részvétünket fejezzük ki, azonban átlátható kivizsgálásra van szükség Európán, Iránnak tartózkodnia kell az erőszak alkalmazásától a békés tiltakozókkal szemben, hiszen a napokban az utcára vonultak azok, akik tiltakoznak az autoriter hatalomgyakorlással szemben, és fontos, hogy támogatásunkat ezen mozgalmak iránt megerősítsük. Elnök, köszönöm. Manc. Hilde Vautmans kolléganő következik. Kérem, hogy mikrofonba beszéljen. Tisztelt elnök úr, tisztelt főképviselő úr, kollégák! Ez a vita nem csupán Szolejmáni meggyilkolásával foglalkozik, hanem Európával is kell, hogy foglalkozzék, illetve a tanács távol létére is rá kell, hogy mutasson Észak-Szíriában láthatjuk a fejleményeket, és Európa nem, nincs jelen, nem avatkozik be. Nem avatkozunk be, mert az amerikaiak szövetségesei vagyunk. Amikor ö, megszólalunk, akkor ezt nem a helyes időpontban tesszük. Ugyanakkor ezek a fejlemények az európai polgárokat is sújtják. Borel úr, ön helyesen szólt a, az iráni atommegállapodásról. Főképviselő úr, szeretnék köszönetet mondani önnek, mert ön nagyon gyorsan reagált, de ez nem elégséges. Mert most kaotikus helyzet alakult ki, amely megváltozhat. Az Európai Uniónak szerepet kell játszania a közel-keleten. Ha el akarjuk kerülni az újabb migráns válságokat, akkor von der Leyen bizottsági elnök asszony cselekednünk kell. Borrell úr, jó lenne, ha ellátogatna Teheránba, Washingtonba, repülőgépre szállna, és álláspontot alakítani az Európai Unió részéről. Hiszen a mi érdekeink nem csengenek egybe az oroszokéval vagy az amerikaiakéval, nekünk az európai érdeket kell védenünk, és ez az ön feladata, szemíthat a támogatásunkra, elnök. Ernest Urtasun kolléga következik. Köszönöm szépen a főképviselő úr felé fordulva. Valóban Szulemani tábornok kivégzése eh, kapcsán elmondhatjuk, hogy a helyzetben, a, régióban a helyzet gyakorlatilag eh, elszabadult. Eh, az iráni megállapodás, atommegállapodás az egyetlen olyan keret volt, amely fenntartotta a, tábla, a békét, és ebből vonult az Egyesült Államok. Ugyanakkor beszélhetünk természetesen az emberi jogokról is, ez a megállapodás a szempontból is alapvetően fontos én is olvastam arról, hogy a vitarendezési eljárás beindításáról lehet szó. Azt azonban úgy kell felhasználnunk, mint olyan keretet, amely lehetőséget ad a párbeszédre, a kötelezettségek beváltására, a politikai megállapodások megerősödésére, Fontos, hogy a megállapodást a lehető leginkább megvédjük, hiszen közvetlen köz, szomszédságunkról van szó Európa közvetlen szomszéd térségéről. Elnök, köszönöm szépen, Rivier úr, megadom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. A nemzetközi közösség jogosan aggódik a feszültségen növekedése miatt Iránban, és a bagdadi amerikai nagykövetség elleni támadás miatt, illetve azon támadás miatt, amely 170 utas halálát okozta. Az iszlám fundamentalizmus destabilizálja a világot. Az Európai Unió haszontalanságáról tett tanúbizonyságot a diplomácia területén, és ez normális. Az ENSZ-nek kell lenne beavatkoznia. Az Európai Parlament hangját nem hallották meg, főleg a SZEDE bizottság elnökének felhívását Ugye itt az ukrán repülőgép utasainak haláláról van szó, itt Franciaország hallát, hangját nem hallgatták meg, itt diplomáciai folyosókat próbáltak nyitni, az állam területi integritánság tiszteletben tartását illetően, illetve az iszlám fundamentalizmus elleni küzdelemben. A keresztény kisebbségek védelme is fontos lenne a régióban, ez nagyon fontos kapcsolatot jelent velünk. Fotik képviselő kap szót. Köszönöm. Főkésítő alelnök, hagyj kezdjem a megszállásomat egy másik szempontból. A GCPOA forrásainak befagyasztása nem segített a hétköznapi emberek életén. A kleptokrácia győzedemeskedett, a katonai erőfeszítések győzedemeskedtek, tömeg tüntetésekre került sor, ezeket azonban brutálisan elnyomta az iráni önkényhatalom. Egyúttal más aggályok is fölmerülnek, terrorista tevékenységek támogatása, finanszírozása, beavatkozása a régió egyéb államainak politikai életébe Irán részéről, balisztikai ö, ö, rakétaprogram továbbvitele nem beszélve arról, hogy nemrégiben egy középható távolságú rakétával tesztelték ezt a rendszert, amelyel a daesh szembeni küzdemet vívó hát támaszpontokat támadtak, illetve lelőtték ugye az ukrán utasszállítót is. Úgy gondolom, hogy segítenünk kell abban, hogy a deeszkalációra sor kerüljön, ki kell húzni a konfliktus méregfogát, konszolidálni kell a helyzetet, ez a minimum. Remélem, hogy persze egyéb eszközök is rendelkezésünkre állnak majd. Köszönöm. A kollég Cornelia Ernst. Cornelia Ernst kolléganő következik. Alapjában véve csak egy dolgot szeretnék ma elmondani. Az emberek ezen országokban a szociális és gazdasági helyzet miatt elégedetlenek, a tüntetőkkel szemben brutális erőszakot alkalmaznak, félnek az új háborúktól. Nem, az embereknek elegük van a nyugat dirigálásából, és körülbelül száz év alatt alakult ki az, hogy megakadályozzák a népek önrendelkezését ezen országokban a gyarmatosító hatalmak, a stratégiai befolyás és ezek a folyamatok. American First, azt hiszem, hogy ez nem Donald Trump találmány, ezt régóta ismerjük végre itt lenne az ideje, hogy az ottani embereket meghallgassuk, tiszteletben tartsuk, és ne politikai gyilkosságokat hajtsunk végre, szolidaritási twitteket küldjünk az érintett régióba, végre máshogy fejezzük ki az együttérzésünket. És az iraki parlament például azt követeli, hogy a külföldi csapatokat vonják az országokból. országokból. Azt hiszem, hogy ez a függetlenség iránti felhívás, hogy sorsukat saját kezükbe vegyék, és ez a támogatásunkat igényli. Elnök, köszönöm. A utolsóként az első fordulóban Papadakis Kostas kap szót. Köszönöm. Az USA iraki agressziója, amely iráni és iraki áldozatokat szedett, fe, ezt felpanaszoljuk az amerikai szándékot, hogy ez a régió a NATO egyik provinciája legyen, hogy az ottani energiaforrásokat uta, uralmuk alá vonják, az amerikai érdekek védelmében nézzük meg, hogy mit történt Líbiában, Afganisztánban, vagy akár Jugoszláviában. A, ezt elítéljük, a lakosság menekül onnan, szolidárisak vagyunk a légi katasztrófa áldozataival. Itt a kormányerős felelőssége vetődik fel. Azt hiszem, hogy itt amerikai felelősség merül fel. Gyakran megszenvedtük ezt Görögországban is. Arra van szükség, hogy a görögországi amerikai bázist bezárják, és ugyanúgy az összes többi amerikai bázist is. Elnök, köszönöm. Szeretnék arról tájékoztatni mindenkit, hogy mostantól nem fogom a felszólalókat félbe szakítani, vagy utalni arra, hogy mindenki tartsa a tiszteletben a hozzászólási időt. Most uh, Szeresz Kitedel jelentkezett szólásra. Thank you very much. Uh... Köszönöm. Szulajmáni a szó minden értelmében terrorista volt, és én azt gondolom, hogy senki sem gyászolja őt. Ugyanakkor a támadás következményeit nehéz felmérni, az elkövetkezendő hetek és hónapok fogják eldönteni, hogy ez a sérülékeny régió milyen irányt vesz a közeljövőben. A dróntámadás előtt Beirutban és Bagdadban is tiltakoztak az iráni iszlám rezsim befolyása ellen, követelve, hogy a saját sorsukról ők maguk dönthessenek. Irak továbbra is az iráni beavatkozás fő terepe, szüksége van a támogatásunkra, eh, leginkább stabilitásra és szuverenitásra van szüksége. Az iraki delegáció elnökeként, Borel úr, én arra kérem önt, hogy tájékoztasson bennünket jövőbeni kezdeményezésekről Irakban, és milyen módon próbálja a kötelezettségeinket teljesíteni ebben a régióban. Köszönöm, köszönöm. Ruiz Deveza következik. Eh, Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a főképviselőnek a munkáját. Teljesen egyetértünk önnel, nyilvánvaló, hogy szükséges a feszültségek csökkentése. Szulejmani tábornok kiiktatása még súlyos következményekkel járhat. Mi tartjuk magunkat az atommegállapodáshoz, amely biztonságunk fontos része, és eh, a vitarendezési mechanizmust eh, is használni kell, valamint azt a mechanizmust, amely a kereskedelmet lehetővé teszi, a szankciók ellenére. Ami a vitarendezési mechanizmust illeti, az azért fontos, az fontos, de nem szabad elfelejtenünk, hogy Irán egy autoriter rendszer, amely legyilkolja saját tiltakozóit, miliciákat és különböző fegyveres erőket támogat Jemenben, Irakban, Szíriában nem szabad elfelejteni, amikor erről beszélünk. Harúd úr, én egyetértek eh, Borel úrral abban, amit elmondott, és eh, én magam is részvétemet eh, fejezem ki. A, vitarendezési megoldás beindítása üdvözlendő, hiszen a diplomácia mindig jó, mint a konfliktus. Ugyanakkor az EU-val konzultált a három tagállam. A brit kormány nem blokkolta-e a magasabb szintű részvételt, ugyanis nem bízhatunk a jelenlegi brit kormányban, hogy e szembe menjen e, Trump e, kalandorságával, hiszen nagyon e, megállap, kereskedelmi megállapodást akarnak az amerikaiakkal. Sőt, a semmihez nem értő miniszterelnökünk egy Trump-féle atommegállapodást akart, miközben saját külügyminisztere azt mondja, hogy a jelenlegi mellett ki kell kitartani. Remélem, hogy ez ez lesz. A deeszkalációra van szükség, és mindenkinek meg kell értenie azt, azt hogy fontos az, hogy a tiltakozók kifejezhessék véleményüket Iránban és Irakban is. Köszönöm, Hanna Neumann kolléga következik. Köszönöm, kedves kollégák, az EU használja a vitarendezési mechanizmust arra, hogy megmenti az iráni megállapodást, nekünk pedig közvetítenünk kell Irán és az Egyesült Államok között a deeszkaláció érdekében. Erről már beszéltek. Egy dologra azonban még felhívom a figyelmet. Szulejmáni levadászása elhallgattatja azokat a tiltakozókat, akik politikai reformot követelnek hónapok óta Irakban és Iránban, de most péntek óta újra kezdődtek a tüntetések, annak ellenére, hogy továbbra is veszélyes dolog tüntetni. Az EU lépjen fel a védelmükben, hogy ne öljék meg őket, ne nyomják el őket. Töltsük be azt az űrt, amit az amerikai erők távozása kelt, és küldjünk egy világos üzenetet. A nagyhatalmi politikával is foglalkozni kell, de nem szabad eh, abba se beleegyezni, beletörődni, hogyha elhallgatta, hogy elhallgattassák az utcán tiltakozókat. Madison. Jack Madison kolléga. Yep, thank you very much, Mr. First of all, I want to thank... Először is szeretnék köszönetet mondani az előző felszólalónak. Nagyon komoly ügyeket vetett föl, meg kell értenünk, hogy a rezsim az elmúlt 40 évben nagyon kemény volt, viszont minden tárgyalkodás, tárgyalásunk ellenére az általán kiviselt értékek hangsúlyozása ellenére túlságosan nem voltunk sikeresek. Hogyha az amerikaiak most az egyik vezető iráni tábornokot iktatták ki, azt, aki a jemeni, libanoni terrortámadások kért volt és Most hirtelen sok európai, sok európai azt mondja, hogy ez nem elfogadható, és meg kell büntetnünk az amerikaiakat. Nos, az amerikaiak ebben az esetben a szövetségeseink, tehát ebben az esetben nagyon egyszerű a kérdés, Támogatjuk-e Amerikát, hogy megőrizzük a stabilitást? És úgy tűnik, hogy az első héten, első hétben ez eh, sikeres volt, mert az eh, irániak azóta félnek az amerikaiaktól. Úgy gondolom, hogy támogatnunk kell Amerikát. Köszönöm szépen. Elfogadja a kékártyás kérdést? Természetesen, válaszol a képviselő. Akkor megkérdezném öntől, hogy amikor nincs háború, nincs, nem hirdettek háborút, akkor ilyen viszonyok között a nemzetközi jogot nem sérti meg egy tábornoknak az ilyen módon való kivégzése? Támogatja ön a nemzetközi jog betartását, vagy nem? A kolléga Természetesen a nemzetközi jog betartása mellett szavazok természetesen, de vajon egy vezető terrorista kivégzése valóban a nemzetközi jog megsértése? Szerintem nem. Bagdadban egy amerikai nagykövetséget támadtak meg, az egy ország elleni támadás, és az irániak soha nem mondták, hogy nem ők a felelősek ezért. Tehát, hogyha most nemzetközi jogról beszélek, akkor azt kell mondanom, hogy gyakorlatilag a nemzeti, nemzetközi jogot követték, saját országokat védték meg Bagdadban, ahol minden joguk megvan, hogy ott legyenek. Következőként Kanko asszony kap szót. Köszönöm szépen. Az iráni válság az első próbája az új politikai bizottságnak, és meglátjuk, hogy sikert értünk el. Az, abban egyet értünk, hogy Szulimani tábornak, ott, tábornak senkinek nem fog hiányozni, brutális cselekmények került sor Iránban, és egyre romlott a helyzet. Ugyan gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az Egyesült Államok megakadályozta a háborút. Az EU-nak is igaza volt abban, hogy keményen kell fellépni, ugyanakkor sajnos ártatlanok százai szenvedték meg ennek, hát ennek az, az, fizeték meg ennek az árát az életükkel. Úgy gondolom, hogy továbbra is arra kell törekednünk, hogy a helyzetet deeszkaláljuk, iránt próbáljuk visszahozni a tárgyalóasztalhoz, és dolgozunk együtt Eh, Irakkal eh, az ISIS ellenes koalíció fenntartása érdekében. Eh, a háború széléről tántorogtunk vissza, azonban ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, masszív európai vezető szerepre van szükség, és azt most én nem látom. Mick Wallace. Köszönöm, elnök úr. Az USA őrült döntése volt, Szulamányi kivégzése illegális módon de másokat is említhetnék. Ez csak az új példája annak, hogy az USA a legfelelőtlenebb destabilizációs politikai e, erő, amely a, bolykonkon e, tevékenykedik e pillanatban. Az e, USA nem küzdhet szövetségeseivel a terrorizmus ellen, amikor embereket végez ki és bombákat szór. Megkérték őket arra, hogy távozzanak Irakból, vajon Eh, elfogadják-e a demokratikus döntéseket. Nyilván eh, Irakban demokráciát hoztak létre, és ezt akkor most tiszteletben is kellene tartani. A biztos hogy nem ért egyet abban, hogy ez a régió nem lenne eh, sokkal szabadabb és biztonságosabb, hogy az amerikaiak nem avatkoznának be ott a dolgokba. A nukleáris megállapodások kapcsán sosem tettek fel kérdéseket izrael kapcsolatban az Isten szeremlére Európa miért nem mutatja meg, hogy bátor és fellép az amerikai terrorizmus ellen? Köszönöm. Kasztádó alelnök úr következik. Köszönöm, elnök úr. Egy drámai folyamatsorozat indult be. A Pentagon által Szulajman meggyilkolása aki Kohamei Ayatollah örököse. Ez egy egyoldalú, felelőtlen fellépés, és a nemzetközi jognak sem felel meg. Egy harmadik ország területén, Irak területén követték el Trump fellépése mögött. Bizonyosan van egy meghatározott stratégia, egy nagyon is erős előítéletek nélküli erő viszonyokon alapuló stratégia. Ez az amerikai érdekeket követi mi lehet Európa szerepe egy ilyen agendával szemben. Itt célzott gazdasági szankciók bevezetéséről van szó, amerikai részről, amelyek az iráni népességet térdre kényszerítik. Teherán mérséket katonai válasz figyelmeztet minket. Azt hiszem, hogy kedvezően kell Zarif miniszter nyitására válaszolnunk mediátorokra van szükség, átlátható, kiegyensúlyozott tárgyalásokra, multilateralizmusra, a nukleáris megállapodás újra tárgyalásra, amelyet minden, melynek a tartalmát mindenképpen védeni kell. Danke, Herr Kollege. Köszönöm, kolléga. Sikorski. képviselő következik. Side with those. Elnök úr, én azok mellett vagyok leginkább, akik azt gondolják, hogy az Egyesült Államok nak jogában állt eh, Szulajmánét kivégezni, aki szégyentelenül a terror eh, forrása volt. Ő, tulajdonképpen a, ő a probléma megtestesítője Iránban. Irán egyrészt eh, egy, Irán egyrészt egy ország, másrészt egy ügy. Ez ügy pedig nem más, mint a 21. századi harmadik utópia terjesztése, a teokrácia terjesztése. És ez a probléma Iránban. Néha bizonyos rezsimekkel szemben föl kell lépnünk, másrészt vannak olyan vonalkozásai, amelyek megakadályozzák, hogy ez a rezsim, ez normál érintett félként viselkedjen. Az irániek szeretnének normális országban élni, természetesen mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy segítsen nekik, nekik, de ne túlozzuk el, hogy mi az, amit megtehetünk értük. Nagyon keveset tehet értünk, különösen akkor, hogyha a tagállamok szintjén cselekszik mindenki. Ez itt egy nagy tétre játszott game, játszma, úgy tűnik, hogy Trump elnök elért valamit, azonban e, egész Európának támogatni kell, a tagállamoknak támogatni kell. Ön főképviselő úr. Köszönöm. Danke. A kolléga Sven Mixer. Köszönöm, Sven Mixer kolléga következik. Az elmúlt két évben azt látjuk, hogy Irán és az Egyesült Államok kölcsönösen egyre inkább eszkalálódó konfliktus szereplői voltak. Ez vezetett Szulemáni kivégzéséhez és az ukrán utasszállító lelövéséhez. Nyilván Szulajmáni rendkívül pusztító szerepet játszott ebben a térségben, és nagyon sok ártatlan embert ember élete szárad a lelkén. Ugyanakkor azt gondolom, hogy fontos, hogy az Egyesült Államok valóban részt vegyen a világ ügyeinek megoldásában, mint partner, de az is fontos, hogy ezt felelősen lássa el ezt a szerepet, teljes mértékben betartani a nemzetközi jogot, és amikor olyan intézkedéseket hoz, lépéseket tesz, amelyek ennyire jelentős hatással vannak várhatóan, akkor egy jól megfogalmazott egyértelmű stratégia keretében kell ezt megtenni, nem lehet rögtönözni. Az EU-nak teljes mértékben ki kell használnia mindazokat az eszközöket, akármilyen kevés is, amelyek lehetővé teszik, hogy a, régióban a konfliktust minimalizáljuk, deeszkaláljuk a helyzetet. Köszönöm. Thank you very much now. Köszönöm. Egy percben Loazio asszony. Több évtizede Irán áll a válság középpontjában a közel-keleten, és nem tudjuk, hogy hogyan lehet ebből a válságból kikeredkedni az iráni rendszert leginkább saját túlélése érdekli. Az amerikai nagynyomás politikája nem tette biztonságossá a régiót, folytatódik a jemeni háború, az iraki és iráni nép elégedetlenségét brutálisan leverik, Libanon is forrong, vissza kell térni a diplomációhoz, Európa hallassa a hangját, az észszerűség hangját, és fogalmazza meg prioritásait, nevezetesen az, hogy ne terjedjenek az atomfegyverek, illetve lépjünk fel az iszlám állam ellen ezeket a prioritásokat elfogadjuk mind, tegyünk meg mindent, és lássuk azt, hogy itt egy lőporos hordóról van a szó a szomszédságunkban, mindent tegyünk meg. Köszönöm, Roat képviselő kap szót. Köszönöm főbiztos úr, hogy Arisztotelész is elismerte, csak azért hibáztathatnak bennünket, ami rajtunk múlik. De mi múlik rajtunk? az iráni helyzet arra kényszerít bennünket, hogy erről elgondolkozzunk. Ukrajna ismét egy tragédiának az áldozata lett, ami nyilván előreláthatatlan volt, de milyen módon lelkesedjünk az irániakért, akik egy, az, az ellen tiltakoznak, hogy az irániak lelőttek egy polgári gépet. Nyilván az emberi hiba is szerepet játszott, ugyanakkor az emberi hibát lehet előre látni, és óvatosságból, elővigyázatosságból fellépni ellene. Vannak olyan dolgok, amelyek nem exkuzálhatóak, ahol például a volt szövetségesünk követi el az erőszakot, a válság deeszkalálását az agresszornak kell kezdenie, és nem azoknak, akik eh, vissza akarnak vágni. One minute, Köszönöm. Mariani úr következik. Köszönöm. E, nem különösebben tetszik nekem az iraki rendszer, amit megrendöntöttek 2003-ban, e, sem pedig a jelenlegi iráni rendszer. Ugyanakkor e, a káosz, amelyet az európaiak támogatásával 2003-ban az amerikaiak indítottak el, olyan dolgokat indítottak el, amelyekről még nem tudtunk semmit. Akkor megelőlegezték már a fake news-t az atomfegyverekkel kapcsolatban kapcsolatban. Amikor kiléptek az atommegállapodásból, miközben nem volt bizonyítékuk, a bizonytalanság egy időszakát kezdték el. Ez a bizonytalanság időszaka ahhoz vezetett, hogy Európa megint csak képtelen függetlenül fellépni. E, hogyan tartsa be Irán a megállapodást akkor, hogyha a szankciók életben maradnak? Hogyha azt akarjuk, hogy deeszkaláció legyen, akkor egy olyan rendszerre van szükség, amelynek révén Iránnal kereskedni lehet. E, a az Egyesült Államok pedig vonuljon ki, betartva az iraki, eh, iraki eh, parlament döntését. Eh, köszönöm. Merci. Now for one minute. Köszönöm, most pedig Zahradil úr következik. Vidíme Iránce protestovat proti teokratické diktatuře. Látjuk, hogy az irániak az utcára vonultak a diktatúrával szembeni tiltakozás jegyében, hiszen ez a rendszer saját népét írtja. Láttuk ezt a módban is, amikor a sah ellen tiltakoztak az emberek, és ezeknek az embereknek a hangját meg kell hang- hallanunk. A regionális hegemónia törekvések a Teheráni Fekete-tengeri csatornájának, sávjának kialakítása. Ezek a komeini ajatollah féle célkitűzések, ezek még mindig élnek, de ezt meg kell akadályoznunk. El kell szakadnunk attól a politikától, hogy megpróbálunk kedveskedni Iránnal, sokkal keményebben kell fellépni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Egy percre megadom a szót Barina Arta úrnak. Köszönöm, elnök asszony. Szulajmani úr kivégzése az erőszak hullámait váltotta ki nem csak Iránban, hanem az egész régióban. Új fajta bábháború, proxy háború alakult ezzel ki a hidegháborús korszak után. Úgy gondolom, hogy lehetővé kell tennünk a párbeszédet, a régiónak a gazdasági talprálását, és fontos, hogy átgondoljuk, hogy mennyire hasznosak ezek az embargók, hiszen pont a legkiszolgáltatottabbakat sújtják ezek is. Az Egyesült Államokat és az európai tagállamokat is arra kell bátorítanunk, hogy vegyék, hogy, hogy tartsák tiszteletben azokat a nemzetközi szabályokat, nemzetközi jogi elvárásokat, amelyeket eh, a tábornok kivégzése Amerika részéről ilyen gyászosan megsértett. Eh, az emberi jogok figyelembevétel tisztelettartása eh, azt követeli meg, hogy bármiféle interna- intervencionalizmusnak, beavatkozásnak véget kell vetnünk. Elnök, köszönöm szépen, elfogad egy kék kártyát. Berhumea, Berhome asszonytól? Természetesen. Ben Homer, Ben Homer asszony, mondja az elnök. Köszönöm, eh, elnök asszony. Olyan emberről beszélünk, akit 2016-ban eh, eh, megbüntettek azért, mert az ETA-hoz tartozik. Az ETA több mint 800 embert ölt meg, és több mint 300 ügy még le sem zárult. Szeretném megkérdezni öntől, hogy elítélje e, e az ETA-nak a terrorizmusát, amelynek részese volt. Ezen kívül szeretném elmondani, hogy Barina úr nem csak az ETA e, tagja volt, hanem a Bildu e, tagja is. Köszönöm, mondja az elnök. Megadom a szót Barina úrnak 30 másodpercben a válaszra. Berkhome asszony, meghallgattam, és úgy tűnik, hogy semmi nem változott az elmúlt tíz évben Baszkföldön. Az ETA már nem létezik, mintha nem történt semmi, pedig az ETA már nem létezik. A társadalom lezárta ezt a ciklust, el, úgy gondolom, hogy az ön álláspontja nagyon távol áll attól az megbékéléstől, amelyet elértünk és szeretném fölkérni arra, hogy pozitívan járuljon hozzá a béke, a béke folyamatához, a politika normalizásához, annak érdekében, hogy ez valóban megerősült valóság legyen, hiszen minden vaszk is ezt óhatja. Szincsit. Elnök, egy percben adom el a szót Szincsics úrnak. Az irán és iráki történések az amerikai politika arroganciáját mutatják. Ez egy olyan ország elleni támadás, amelyen nem álltak háborúban, egy harmadik országgal szembeni támadás. Az Európai Parlament állásfoglalást is készített erről, és arrogant, min, arrogáns mindez, amerikaiak felelősek ezekért a tettekért, és nem volt közvetlen fenyegetés, meg Pompeo állításával szemben ők ö, aztán a, kongresszuson, az amerikai kongresszuson kerülték a vitát erről a témáról. Itt George Bush ténykedéseire emlékeztet mindez a történetsorozat. És arrogáns az az Európai Unióval szemben is, az arrogancia csúcsa ez, hogy